27-en vagyunk, tudhatjuk, hogy melyik az az ország, amelyik nem csatlakozott, és ő rájuk milyen szankció vár. Két megjegyzésem lenne. Az egyik, hogy a kutatásra rendkívül nagy összegeket kell fektetni, mert szerint véleményem szerint, ahol most tart a dopping, az tíz év múlva kőkorszaki, kőkorszaki metódusoknak fogják tekinteni, és mosolyognak majd rajta, hiszen lesz majd klónozás, lesz majd a központi idegrendszer befolyásolása, lesz majd géndopping, lesz majd, lesz majd szervátültetés, és így tovább, ön jobban tudja, mint én, de a jövő ezzel, ezzel kapcsolatban egyáltalán nem rózsás, tehát a kutatásra úgy érzem, hogy nagy súlyt kell fektetni. Végezetül magam is a Verrebatra kérdeznék rá, hogy az elnök is, ez egy internetes alapú áttekintést biztosít önöknek a sportolók hollétéről tudomásunk szerint, és ahogy a térkép is mutatta, nagyon sok országban először is nincs internetes hozzáférés, a sportolóknak legkevesebb véleményem szerint 70%-a nem, ér, nem tud interneten önökkel kapcsolatba kerülni, mégis hogy oldják meg, hogy az afrikai sportolók, a dél-amerikai vagy közép-amerikai sportolók, ázsiai sportolók mindig tudassák, hogy éppen lassan egy órásnyi bontásra, egy órányi pontosságra kérik azt, hogy hol van egy élsportoló. Én kétlem, hogy ezt más olyan Európán vagy Amerikán esetleg Japánon, Koreán kívüli országok ezt meg tudják csinálni. Mit tesznek ez ügyben? Végezetül én úgy gondolom, hogy ez, hogy mi ezt itt napirendre tűztük, ez saját kötelességünk volt, mert a fehér könyv, ami a sportról készült az Európai Bizottságnál, készített egy Pierre Coubertin akciótervet. És ennek az egyik fontos pontja volt, hogy közös fellépés a dopping ellen. Tehát, hogy most itt vagyunk, és ön tájékoztatott bennünket, ez egy hosszú távú európai sportstratégiának a része. Köszönöm.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 So there are signs that we are working in an appropriate way with them to bring them on board, and we will continue to do that. And I think, Madam Chair, that answers uh, all of the questions. beschwere mich nicht. Also ich habe kein, noch keine gestellt. Ähm, das liegt an den Kolleginnen und Kollegen. Herr Bellet, Ivo, bitte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 Eh, de estos ministerios, podríamos decir, en este caso en nuestras comisiones, y que velarán por la política de los jóvenes. Uh, good evening, everyone. My name is Sergei Kopradak. I'm the head of unit for youth policy at DG AAC. And on behalf of the Commission, I'd like to thank the, the Parliament and the Rapporteur